Dear colleagues. Kollégák, hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Remélem jól levédeltek, de most már ideje hozzálátni a munkának. Tegnap reggel 9-kor kezdtük a munkát, és még nem ért véget a LIBE szakbizottság eh, monstre ülése, sőt, olyannyira nem, hogy a LIBE és a FEM szakbizottságok közös ülésével folytatjuk Szeretném üdvözölni a Gustafsson urat, a FEM bizottság elnökét, aki mindjárt meg is kapja a szót annak érdekében, hogy a napirend 16-os pontjáról szóljon egy pár szót. A bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályok hangzatos nevet viselő jelentésről van szó. Két előadónk is van a Libe Bizottság részéről. Teresa Jimenez Beteril Mario. A FEM részéről pedig Antonia Pármanova a társelőadó. A módosítók benyújtásának határideje is megállapításra kerül az eszmecsét követően, azonban nagyon fontos a két szakbizottság között az együttműködés ezen formája, amely korábban már jó néhányszor sikeres és gyümölcsöző volt. Ezt a bevált rendet követjük, és most nem mond más hátra, mint hogy megadjam Gustafsson úrnak a szót, aki svédül fog hitatja. Eh, eh, Lopez Aguilar. Köszönöm. Ahogy López Aguilar kollégám, a barátom említette, Kiváló az együttműködés a két szakbizottság között, amely roppant nagy örömömre szolgál, ez mindenki számára csak jó. Ez a javaslat igen komoly érdeklődést generált. Az előadók kiváló munkát végeztek mindketten, Gratulálok mindkettőjüknek, és rengeteg módosító érkezett, ami azt mutatja, hogy milyen jó munkát végeztek, nem azt, hogy hiányos lett volna a szövegtervezetük. Alapvetően a módosító indítványok célja az, hogy a bűncselekmények sértetjeit, áldozatainak jogait erősítsük, megszínálítsuk, őket támogassuk, védjük az esélyegyenlőségért felelős bizottság elnökeként nagyon jó volt azt látni, hogy a módosítók jelentős része a családon belüli erőszakra vonatkozik. Gyakran beszélünk a nők elleni erőszakról, amely az önök szakbizottságának területét is érinti. Nagyon jó az együttműködés, ennyit szeretem volna elmondani, visszadom a szót López Aguilar barátomnak. Köszönjük, Gustafsson úr! valóban nem először tart közös ülést a LIBE és a FEM szakbizottság, nem először készítünk közösen jelentéseket. Természetesen a bizottság tanács képviselői is megkapják majd a szót, amint eh, lehetséges. Lesznek majd eh, dátumok is, amelyekre meg kell állapodni, azonban az eszmecserével ne is várjunk tovább. A Libe Bizottság eh, előadóját Jimenez Beferil asszonynak adom meg a szót. Sí, eh... Igen, én először Parmanova asszonynak adnám át a szót mert hogy a, amikor a múltkor ismertettük ezt a jelentést, akkor eh, én beszéltem először, úgyhogy most eh, udvariasságból átadnám neki a szót. Rendben, nagyon jó, rendben van, akkor Parvanov asszony parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Uh, Mrs. Jimenez for the wonderful uh, cooperation on this uh, Jimenez asszonynak köszönöm, hogy ilyen jó volt vele együttműködni ezen fontos, kényes dosszié ügyében. Egyben szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak, kollégának. Uh, uh, Rengeteg módosító érkezett, és kolléganőm nevében is elmondhatom, hogy a módosítók többsége alapvetően illeszkedik a mi filozófiánkhoz, megközelítésünkhöz. A FEM és Libet titkárság nak is köszönettel tartozunk, hiszen kompromisszumos módosítókon dolgoznak a segítőink, annak érdekében, hogy egy működőképes szavazólista álljon össze. Az legfontosabb pontokra szeretnék koncentrálni amelyre egyébként a módosítók többsége is irányul. Az első a fogalom meghatározások kérdése. Fő célom az volt, hogy minél átfogóbb fogalom meghatározás szülesen uniós szinten a sértettekre, a bűncselekmények sértetjeinek definíciójára beszélünk. A, a sértettek jogaira vonatkozóan egy ilyen nemi alapú dinamikát próbáltunk lefektetni, nem mindegy, nem, nem csak az fontos, hogy a sértett milyen nemű, hanem az is, hogy az elkövetőhez képest milyen nemű, a nők ellen elkövetett erőszak Európára vonatkozó Európa tanácsi egyezményt is természetesen figyelembe vettük a fogalom meghatározásnál. Ez a jogszabály egy horizontális eszköz. Fontos, hogy nemileg semleges legyen ez a jogszabály, ugyanakkor a nők elleni erőszak elleni fellépést is kell, hogy szolgálja. Ezért fogalommeghatározások között explicite megemlítjük azt a tényt, hogy hogyha a neme miatt válik valaki sértetté, ez különösen elítélendő, de azért elsősorban a nőket érintik ezek a fajta bűncselekmények. importance of the issue towards women as uh, being also exposed to financial dependency. Arról nem is beszélve, hogy pénzügyi társadalmi és más típusú függőségben a nők nagyobb arányban szenvednek, mint a férfiak. A sajátos igényekkel rendelkező sértettekről is szólunk. Az egyéni értékeléssel szoros kapcsolatban dolgozzuk ki ezt a fogalmat iránymutatások vagy kritériumok helyett megadjuk a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy saját kritériumokat dolgozzanak ki, de természetesen figyelembe véve azt, hogy egyes eh, sértetteknek sajátos, különleges figyelemre, támogatásra, védelemre lehet szükségük. Eh, szakértők eh, segítségnyújtása mi is szerepel itt a, meg, a, nem a nemi alapon elkövetett erőszakos cselekmények áldozatainak megfélemlítése elleni harc részeként. Figyelembe vettük a vonatkozó javaslatokat, a Uh, gender training, illetve a specialist services, tehát a szakértői uh, szolgáltatások uh, terén próbáltuk ezt megerősíteni a lehető legnagyobb mértékben, pont a sértettek érdekében. Van egy kényes részkérdés, a sértettek segítése, támogatása terén, ami a jogi státuszukat illeti. Tudom, hogy egyes frakciók esetében Tehát egyes frakciók aggódnak amiatt, hogy eh, a rendszerezem problémáját itt kell megoldani ebben a jogszabályban. Nos, megnyugtathatom őket, nem célunk az, hogy ezzel eh, a tagállamokra újabb kötelezettségeket eh, rójunk, vagy a jogrendjükre annak érdekében, hogy a dokumentálatlan migránsok helyzetét valahogy legalizálják. Nem erről van szó, hanem ugyanazt a normát kívánjuk alkalmazni, mint az elkövetőkre vonatkozóan. Mert a dokumentált, eh, nem dokumentált eh, sértettek és elkövetők esetében, hogy főként, hogyha a sértettek az áldozatok nem nem tudják jelenteni a bűncselekményt, akkor könnyen előfordulhat, hogy hogy a szervezet bűnözők karjaiba esnek, főként a kisebbségek esetében, vagy migráns közösségek esetében. Egy újabb pont, amelyről beszélünk, ez a tájékoztatáshoz való jog a saját esetükkel kapcsolatban, például, hogy értesít mentesítsék őket arról, hogyha a letartóztatott vádlott elkövetőt szabadon bocsátják, vagy esetleg megszökik fogvatartásból. amennyiben ez a fajta információ releváns, és a sértett kéri, hogy tájékoztassák, akkor ezen információra igenis joggal tarthat igényt. Anélkül, hogy az elkövető vagy vádlott jogai sérülnének. Sajtos igényekkel rendelkező sértettek áldozatok esete is fontos, például a fogyatékkal élők számára eh, a hozzáférhető akadálymentesített épületek kérdése, illetve a, eh, annak érdekében, hogy a megfélemlítésnek elejét vehessük. Végzetül még annyit hadd mondjak el, hogy nagyon nagy örömömre szorgált Jimenez Petteri Lasszonynal együttműködni ebben a fontos ám de kényes témában. Remélem, hogy kompromisszumos módosító javaslataink csomagja a lehető legnagyobb számú gondolatot és módosítást fel tudja majd ölelni. Köszönöm. Jönne. Köszönöm, elnök úr és Farmanova asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, mert nekem is egy nagy öröm volt vele együtt dolgozni, és úgy fogjuk lezárni ezt a munkát, az irányelvvel kapcsolatos munkát, ahogyan ezt eddig is tettük. Kaptunk, ahogyan ez már elhangzott, kb. 500 módosító indítványt, ezek különböző aspektusokra vonatkoznak, a sértettek védelmével kapcsolatos minimális szabványokra. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy támogatást kapott ez a jelentés, ilyen nagy érdeklődésre tartott számot. Gustafsson úr a Nőjogi Bizottság elnöke már megjegyezte, hogy a módosítások nagy része bekerült a szövegbe, tehát tulajdonképpen megerősítették azt, amit mi már amúgy is rögzítettünk. Úgyhogy ezen kompromisszumok kidolgozása nagyon könnyűnek bizonyult. Összesen 40 kompromisszum kerekedhet ki, ezek elkészítése gyakorlatilag lezárult, és gyakorlatilag az összes, az összes cikkre és preambulum bekezdésre kiterjednek. Ami a jogalapot illeti, az alkalmazást, a hatályt, a mm, fogalom meghatározásokat, a sértettek különböző jogait érintik, illetve a szakmabeliek kapacitás építését, és tulajdonképpen ennek a jelentésnek a célja, hogy már elhangzott, minimális szabályok meghatározása, minimális előírások megteremtése, tehát egy egyszerű irányelvet akarunk, amely tömör és amely védelmet nyújt az áldozatoknak, a sértetteknek. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy nem tudunk túl lépni ennek a jelentésnek a jogalapján és nem tudunk túl sok kötelezettséget hárítani a tagállamok számára, mert aztán nagyon nehézé válik az irányelv alkalmazása. Tehát a kompromisszumos indítványok keretében megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a különböző nézetek között. Tudom, hogy ez az irányelv, és velem is ez a helyzet, egy nagyon komoly esélyt jelent, hogy odafigyeljünk, érvényesítsük a sértettek különböző jogait. Itt a terrorizmus áldozatairól van szó, a szervezetbűnözés, a családon belüli erőszak áldozatairól, kiskorúakról, fogyatékkal élőkről, de hát az áldozatok széles köréről és hangsúlyoznom kell, hogy noha sok mindent feladunk, ezt meg kell tennünk, mert itt arról van szó, hogy pusztán minimális előírásokat próbálunk rögzíteni. Ha ezen túllépünk, akkor fennáll annak a kockázata, hogy a végén ezt nem fogadják el, és egy olyan eszköz jön létre, amelyet nem lehet majd alkalmazni. A definíciókról ejtenék néhány szót a kompromisszumokról. Először is az egyes cikkben az irányelv céljáról. Egyes képviselők a nemek közti erőszakkal kapcsolatban aggályaikat fejezték ki. Ugyanakkor, mivel itt egy olyan irányelvről van szó, amely a büntetőjog körébe tartozik, nem tetjük meg azt, ahogyan ezt néhány képviselő javasolta, hogy egyfajta agresszió, egy, egy agresszív cselekmény kell, hogy megtörténjen. Mert figyelembe kell vennünk azt, hogy a büntetőjog tagállamonként különbözik, ezért egy másfajta elképzel- kifejezést választottunk a büntetőjog alá eső bűncselekményt, mert így bármilyen fajta bűncselekménnyel szemben védelmet tudunk nyújtani. Ez egy olyan téma volt, amelyet a védelmi határozat esetében is megtettünk. Ott jó eredménye járt, és éppen ezért javasoltuk ezt itt is. Amikor a sértettek első alkalommal a hatóságokkal kapcsolatban lépnek. Fontos, hogy a hatóságok hozzáférhetőek legyenek, és figyelembe vegyék a sértettek különböző körülményeit, a sajátos helyzetüket. Ez a 269-es és 270-es módosításban szerepel gyakran. Az áldozatok sokkos állapotban vannak, éppen ezért fontos, hogy egyszerű nyelvezetet alkalmazzanak velük, és az a tájékoztatás, amelyet az eljárás során kapnak, ez szintén érthető kell, hogy legyen. A 234-es és 35-ös módosítás foglalkozik ezen kérdésekkel. Fontos, hogy az áldozatok képesek legyenek arra, hogy egy általuk értett nyelven tudjanak feljelentést tenni, és figyelembe kell venni az ő mentális, testi képességeiket, illetve helyzetüket. Ha az áldozat tájékoztatást kap különböző korlátozó intézkedésekről, amelyek az ő védelmüket szolgálják, akkor fontos, hogy megfelelő támogatást kapjanak, ez szerepel a 281-es, 281-es, 85-ös és 86-os módosítókban. És egy további lényeges pont, amelyet meg kell vitatnunk a tanácssal, ez az, hogy a családtagokat be kell vonni ebbe az irányelvbe. Ez is szerepel különböző módosítókban, mert fontos, hogy az áldozatokat támogató szolgáltatásokban a családtagok is részesülhessenek, ahogyan az a bizottsági javaslat hetes cikkében szerepel. És én személy szerint a közvetlen utalás kifejezést támogatnám ebben a vonatkozásban, de örülök annak is, hogy szerepelnek itt a bántalmazott nők számára létrehozott intézmények. A 171-es és 140, 127-es és 141-es módosítások foglalkoznak ezzel. Fontos az egyéni értékelés is, minden egyes áldozat helyzetének egyéni értékelése. Ez azért kell, hogy megtörténjen, hogy meg lehessen állapítani, hogy sajátos védelemben részesüljenek a sértettek. Ez bármilyen sértetre vonatkozhat, hiszen említettem, hogy minden egyes sértett áldozat egy különleges esetet jelent a származásától, illetve hátterétől függetlenül. Ahogyan a 18-as cikkben ez szerepel, figyelmet kell szentelnünk azoknak is, akik, akik különleges helyzetben vannak, mint ugye a nők, a kiskorúak, a családon belüli erőszak áldozatai, a terrorizmus áldozatai. A parlament módosítóinak nagy része támogatja ezt a megközelítést. A 448-as módosító azt tartalmazza, hogy rendszeres időközönként az eljárás során meg kell vizsgálni, hogy változott-e az egyéni értékelés, változott-e az áldozat helyzete. És végezetül szeretném még megjegyezni, hogy az egyéni értékelésnek figyelembe kell vennie négy fontos aspektust. Az áldozat személyes adottságait, a bűncselekmény típusát, annak körülményeit, és mindenek előtt az áldozat kívánságait. Ez fontos, hogy tükröződjön a módosítókban is. És végezetül a szakmabeliek képzése is nagyon lényeges. A 199-es és 200-as módosító utal erre a rendőrség, a szociális szolgáltatások, a szociális munkások, a ö, bíróságok és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése az, amit itt ki kell emeljünk, és ezt normalizálni kell az összes tagállamban. Figyelembe kell venni, hogy megfelelő képzést kell biztosítani, főleg amikor a családon belüli erőszakról beszélünk, a nemek közti erőszakról. Ennyi lenne részemről, de nagyon szívesen meghallgatnám a képviselők véleményét, hogy megfelelő kompromisszumos indítványokat dolgozhassunk ki, és előre lépjünk ezzel az irányelvvel, hiszen a tanácsban a Dán elnökség számára nagyon fontos ügy ez, és ők is szeretnék ezt a dossziét minél hamarabb lezárni minél hamarabb tető alá hozni. Köszönöm Jiménez Beszeril asszony, köszönöm. Most meghallgatjuk a bizottságot és a tanács képviselőjét. Nem tudom, hogy a bizottság kíván-e nyilatkozni, még mielőtt a képviselők megkapnák a szót, hálásak lennénk a bizottság véleményért. Ingrid Belander Todino az, aki képviseli most a bizottságot, úgyhogy meg is adnám a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon röviden köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek a támogatásért és az érdeklődésért ezen dosszié iránt köszönetet mondok a nagyon jó jelentésekért, mind Párvánova asszonynak, mind pedig Eh, Jiménez Beszeril asszonynak. Ahogy önök is tudják, ez egy stratégiai prioritása az Európai Bizottságnak a sértetek témájával már nagyon régen foglalkozunk. 2001 óta van egy állásfoglalásunk, most egy eh, sokkal erőteljesebb irányelvet szeretnénk eh, elérni a sértettek jogaival kapcsolatosan. 2000 négy óta folyik a vita. Ez az első csomag a sértettek jogairól, amelyet a múlt évben terjesztett be a bizottság. A célkitűzés ezzel az irányelvvel már a vita alatt van a tanácsnál, és a, olyan eszközöket szeretnénk elérni, a sétettek jogaival kapcsolatosan, amelyeket a átültethetnek a nemzeti jogszabályokba és a különböző tagállamok az Európai Parlament módosító indítványait figyelembe vettük, és azt is elmondhatom, hogy a megközelítésünk egy horizontális megközelítés, ez azt jelenti, hogy minden típusú bűncselekmény, erőszakos cselekményre vonatkoztatva a sérteteknek a jogait biztosítani kell, meg kell őket hallgatni, a mi javaslatunkban azonban elismerjük, hogy vannak kockázatos, kockázati csoportok, éppen ezért a védelemmel kapcsolatos fejezetben utalunk erre a problémára. Most új módosító indítványok is születtek. Szeretném megerősíteni azt, hogy az Európai Parlament és a tanács titkársága erőteljesen támogatja azt, hogy ezt a dossziét lezárjuk, és természetesen várjuk a következő eszmecserét a nagyon érdekes témában, és kompromisszumos megoldásokat fogunk kidolgozni, annak érdekében, hogy minden érintett fél egyetértsen vele. Köszönöm szépen. Most pedig a Dán elnökség részéről Lars Linder urat fogjuk hallani. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a tagoknak és a jelentéstevőknek, az előadóknak. Nagyon jelentős sikereket értünk el már ebben a folyamatban. Az elnökség számára is ez egy abszolút prioritást élvező téma, a dosszié, a sértetek jogai témája. Mm, éppen ezért a az elnökség üdvözli a mai eszmecserét, és azt a tényt, hogy ebbe, ebben a folyamatban elértek ide, hogy reméljük, hogy kompromisszumokat tudunk kialakítani már akár jövő héten. Nagyon-nagyon sok munkát végeztek már el idáig, és a jelentéstevők is nagyon sokat dolgoztak. Azt hiszem, hogy rövid távon az önök jutalma az az, hogy még többet kell dolgozniuk, ugyanis a tanács ö, leszeretné zárni a trilógus után ezt a témát. A trilógus tárgyalására már jövő héten kerül sor, és éppen ezért jelentős ez a mai eszmecsere, és jó volt meghallgatni az előadókat is, mert azt hiszem, hogy megvan már a jó alap arra, hogy a konszenzus kialakítsuk. Szeretnék néhány fontos elemre felhívni a figyelmet, amelyekről a jelentéstevők is beszéltek. Ugye először is az, hogy horizontális irányelvről lenne szó, tehát minden típusú bűncselekménytől, a legkisebb bűncselekményektől kezdve a legsúlyosabbik bűncselekményekig minden sértett jogát biztosítani kell, mindenkit le kell, hogy vegy, fedjen ez az irányelv gyakorlatban itt ugye a büntető jog terén vagyunk, és a szankciók alapvetőek. A sértettek alapvető szükségleteit ki kell elégíteni, minden egyes esetben azonban értékelni kell a helyzetet. Vannak olyan áldozatok, sértettek, akiknek speciális szükségleteik vannak. Tehát itt személyes, individuális értékelésre van szükség specifikus figyelmet kell szentelni a sétettek szükségeteinek határokon átnyúlóan is. Az Európai Parlament éppen ezért támogatja a, azt a folyamatot, amely európai szintű a sértettek védelme terén egy nyílt, átlátható tárgyalási folyamatot szeretnénk megvalósítani önökkel és a bizottsággal, annak érdekében, hogy egy észszerű időn belül sikereket érhessünk el a e dossziéban. Köszönöm szépen, elnök. Akkor most megnyitjuk a vitát. Itt vannak az árnyék jelentéstevők is, először is Kocsetta úr. Nagyon nagyra értékeltem mind a bizottság munkáját, mind pedig a két jelentéstevő munkáját. Mint árnyék jelentéstevő az SND frakcióból, én nyújtottam be módosító indítványokat és nevezetesen ott, ahol úgy gondoltam, hogy vannak hiányosságok, hiányoznak bizonyos dolgok, persze más képviselők is terjesztettek be módosítókat. Én úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben nem kell persze az összes módosítót érvényen juttatni, itt majd szelektálni kell. Most Szeretném azt elmondani, hogy a világon ö, ö, sehol nincsen olyan állam, ahol minden ö, sértett jogát lefedik a jogszabályok. Általában a sértettek ugye gyakorolják a jogaikat például a per, perek során, itt nem arról van szó, hogy egy olyan jelentést készítsünk el, amely, amely már lényegében létezik egyfajta jogszabály vagy rendelet szintjén. Itt arról van szó, hogy bizonyos tagállamokban a sértettek nem védettek vagy egész egyszerűen meg kell határozni, hogy kit is értünk sértetten. Hogyha mondjuk egy kábítószercsempész meghal egy konfliktus során, akkor az mondjuk egy másik dolog, mint hogyha valaki egy mafiózó, mondjuk egy sokkal súlyosabb bűncselekmény során hal meg. Tehát nem ugyanazok a, a jogok vannak érintve. A különböző tagállamoknak azt kell biztosítaniuk, hogy a, hogy a, olyan sértettek jogait védje, ugye mint például az áltatlan áldozatok. Láttuk a, a tulózi esetet, ahol gyermekeket öltek meg, ártatlanokat öltek meg. Tehát azokat kell védeni, akik, az, akik ártatlanok, nem pedig ö, olyanokat, akik ö, nagyon súlyos bűncselekményeket ö, követtek el. Tehát ezt mindenképpen pontosítani akartam. Aztán van két másik kérdés, aztán le is zárnám. Most általában a, akkor ö, tekintjük a sértettet áldozatnak, ugye, hogyha egy bűncselekményt szenvedett el, ha megkülönböztetés áldozata, mondjuk például a bőre színe miatt, hogyha rossz bánásmódban ö, rossz bánásmódot szenved el, például folyamatosan egy adott államban. Tehát például ezekre nem beszélünk, ezekre nem beszélünk. Hogyha mondjuk Magyarországon van egy olyan jogszabály, például a hajléktalanokkal kapcsolatosan. Tehát hajléktalanokat börtönbe csuknak azért, mert nincs lakóhelyük, akkor azt hiszem, hogy meg kell határozni a sértett, az áldozat státuszát is. Itt nem ö, konkrét bűncselekményről van szó. sok esetben azért válik valaki ö, sérteti áldozattá, mert olyan jogszabályok vannak az adott országban, hogy, hogy, hogy, hogy ez igazából a, a jogszabályból adódik, nem pedig azért, mert bűncselekményt követett el például valaki. Aztán Salman Rushdie, aki 20 év óta már Angliában él, egy bunkerben él, mert ugye a, a fatva áldozata az izamisták ki akarják őt végezni. Most a jelenlegi jogszabályok szerint ő nem áldozat, nem sértett, de már 20 éve egy bunkerben él, semmiféle joga nincs, nem szabad, és nem lehet nemzetközi pert indítani azok ellen, akik őt halára ítélték. Aztán Roberto Saviano, aki talán minnyáján ismerik, ez egy személyes ügyem, Roberto Savianot a nápolyi kamorra halára ítélte. Olaszországban ö, semmiféle perben nem vehet részt, tehát magánpert sem indíthat, mert vannak, akik meg akarják őt ölni. Tehát meg kell nézni, és a jelentéstevőknek mondanám, meg kell nézni, hogy vannak ilyen specifikus aspektusok is, ugye a terrorizmus, a szervezetbűnözés szintjén, tehát más a helyzet mondjuk, mint a, a, a szomszédom esetében. Ö, sok esetben vannak olyan sértettek, akiket könnyebb védeni, megvédeni, mint másokat. De például terrorista, nemzetközi terrorista szervezetek halára ítélnek valakit, akkor ki fogja megvédeni ezeket a személyeket? Azt hiszem, hogy nagyobb bátorságra van szükségünk. Ezt már valaki el is mondta, hogy olyan jogszabályokat kell elfogadni, amelyek bátra tovább mennek a kompromisszumoknál. Csak akkor van mindenek értelme, hogyha ö, olyan koncepciókat ö, veszünk alapul, hogy azok az államok, amelyeknek nincsenek a, meg a megfelelő jogszabályok, azok fogadják el ezeket, kész, készítsék el ezeket, mert ez fontos a tagállamok szempontjából. Argentini asszony, szintén árnyék jelentéstevő. Um, I'd like to make... Köszönöm, elnök úr. Kettő, nem is, inkább három hozzáfűzni valóm lenne. Először is felhívnám a figyelmüket egy olyan jelentésre, amelyet kiosztottak a környezetvédelmi bűncselekmények áldozataira. Ki ilyenkor a sértett? Általában a környezet maga, vagy a jövő generációi? Szerintünk ez an irányelv hatály ki kell terjedjen ezekre is. Két erre vonatkozó módosítót nyitottunk be. 207-es, 227-es számot viselik ezek, amelyek pont azzal foglalkoznak, hogy környezeti eh, bűncselekménynek is van sértetje, vagy áldozata, lehet, hogy nem egy konkrét természetes személy, tehát, hogy maga a környezetünk, természeti környezetünk, vagy a jövő generációi ellen bűncselekményben van szó. A parlamenti könyvtár szakértői által készített jelentés pontosan erről szól. Jó lenne, hogyha minél többen magukévá tennék ennek a tartalmát, mert Krusetta úr elkezdte a vitát arról, hogy ki, milyen áldozatok vannak, a környezeti ö, bűncselekmények, és bűncselekmények, még ha egy kicsit szokatlan is a sértett vagy az áldozat személye. Következő megjegyzésem. Az áldozat vagy a sértett egy konkrét bűncselekmény áldozata, amely bűncselekmény a bűncselekmény miatt kiszolgáltatottabb a személy, vagy azért, mert olyan, am, amilyen számunkra az a kiindulő pont, hogy a személyes jellemzők tesznek valakit kiszolgáltatottabbá. A rendelet alapelve, amelyet a magu, előadók is eh, magukével tesznek, miszerint eh, egyéni elbírálásra van szükség elemzésre. Valóban ezzel egyetértünk, ez a legfontosabb a rendeletben. Ha ezt jól tesszük meg, akkor sok más dolog is jól fog eh, alakulni, sok felesleges dolgot kiköszönhetünk ezzel. A 162-es módosítónk pedig a migránsok és menekültek, illetve a papír eh, nélkül, igazolvány nélküliek eh, helyzetéről szól. Nem az a lényeg, hogy milyen eh, bűncselekmény áldozatává váltak, hanem az, hogy jogi helyzetük tisztázatlan, ami különösen kiszolgáltatottá teszi őket. ezt a javaslatunkat nem vette figyelembe. A, a két előadó. Lehet, hogy mert nem akarják ezt a um, problémát meg oldani, de az is lehet, hogy azért van ez, mert uh, azt gondolják, hogy a bűncselekmény miatt uh, válnak kiszolgáltatottá szerintünk a személyes jellemzőik miatt. Szerintünk, hogyha ez a szabály, akkor figyelembe kellene venni a migránsok, menekültek sajátos helyzetét is. Például a további viktimizáció, tehát hogyha valaki újra áldozattá válik ugyanazért, uh, ugyanazon bűncselekmény által, ez sok mindenkivel előfordul fordulhat azért, mert a terrorizmus szervezet bűnözés áldozatai szerintünk. Ártatlan áldozatok, vagy általában áldozatokról beszélünk. Szerintem ez, ez nem kiinduló pont. Erről ne, ne is kezdjünk el beszélni. Egy nő, aki, aki embercsempész, pénzek vált. Lehet, hogy sejtette, hogy prostitúciói céljaira csempészik, ártatlan vagy sem. Azért a végén még szexuális munkás lesz belőle, akkor nem akarjuk védeni? Csak azért, mert nem teljesen ártatlan. Szerintem ez a fajta különbségtétel nem megengedhető. Lehet, hogy azt gondolják önök, hogy szélsőséges példákat hoztam, de én nem így gondolom. Végezetül mennyire sürgős nekünk ez az egész. Jövő héten szavazzunk. Roppant fontos sok roppant fontos jogszabály ez. Ne arról beszéljünk, hogy ki számít áldozatunkat sértetnek. Itt van például a környezetem egy sajátos példa. Első olvasatot erőltetünk, emiatt sietünk a szavazással, ami a tárgyalók számára egyértelmű mandátumot nem ad. Attól tartok, hogy ha nincs egyértelmű mandátuma a tárgyalóknak, akkor nem lesz világos a kimenetelesen. Ezért a kérdésem mindkét előadóhoz a következő a tanács készen áll, és akkor nekünk sietnünk kell? Nos, szerintem nem. Itt van Dublin, Dublin 2-es kérdése is. Most akkor miért kellene sietni a le, lengyel elnökség mandátumán dolgozzunk, most pedig már a Dán elnökség van, ezt mennyire kell vagy lehet figyelembe venni. McIntyre. Köszönöm szépen, McIntyre asszony ilyen szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kell kérjek, mert Timothy Kirkhope árnyékjelentéstevőnk eh, nincs itt, eh, ő szólalna fel egyébként, de sajnos ma nincs itt, úgyhogy engem illet ez a feladat. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a munkájukért, és eh, tényleg megjegyezném, hogy frakcióm teljes mértékben támogatja a célkitűzéseit ennek a jelentésnek. Volna néhány észrevételem. Lévén, hogy az Egyesült Királyságból származom, nagyon büszke vagyok arra a tényre, hogy Redding biztos asszony beszélt az Egyesült Királyság bevált gyakorlatáról. Örülök annak, hogy egyszer legalább bennünket emelnek ki jó példaként legalábbis ebben az esetben. Az első aggályom az, hogy ha kiterjesztjük ezt a jelentést annyira, hogy akár elakadhat a tanácsban, és egyáltalán nem is lát napvilágot, akkor azt hiszem, hogy ehelyett korlátoznunk kellene a jelentést azon témákra, amelyeket tényleg lefed. Nem lenne szabad kitérnünk a környezeti bűncselekmények irányába, vagy mindenkire vonatkoztatni ezt a jelentést, aki áldozat. Számomra problémás különbséget tenni az áldozat, az ártatlan és nem ártatlan áldozatok között mert egészen addig, amíg valakit nem minősítenek bűnösnek bíróság előtt, addig ő ártatlan, teljesen független attól, hogy valaki azt gondolja róla, hogy terrorista vagy sem. Az ártatlanság nem pusztán egy személy véleménye, hanem a bíróságnak kell ezt a kérdést eldöntenie. Tehát szerintem ez az út elég veszélyes terepre vinne bennünket. Aggályos számomra az is, hogy nagyon sok sajátos, speciális áldozat, áldozatot hozunk létre, hiszen bárki, aki terrorista bűncselekmény áldozata, vagy maffia bűncselekmény áldozata, vagy más bűncselekményé, mindenki egy nagyon nehéz időn ment keresztül, és mindenki megérdemli, hogy, be, hogy bele lehessen illeszteni az áldozat kategóriájába. Úgy tűnik, hogy az áldozatok között hierarchiát akarunk létrehozni, mintha egyes áldozatok fontosabbak lennének, mint mások. Én óvaintenék ettől. És egy másik dolog szerintem, amit meg kell kérdőjeleznünk, az az, hogy esetleg túl sok új jogot teremtünk az áldozatok számára. Ez pedig gyakorlatilag megfosztja őket attól az egy jogtól, amely tényleg fontos számukra, nevezetesen az, hogy bíróság elítélje a bűncselekmény elkövetőjét. Ha bevezetjük most azt az elképzelést, hogy az áldozat teljes rugalmasságot kell, hogy kapjon, hogy mikor jelenjen meg a bíróság előtt, stb., akkor maguk az áldozatok azt gondolhatják, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, de tulajdonképpen ráébredhetnek arra, hogy ez adott esetben azt is eredményezheti, hogy az eljárás maga nem halad, és az elkövető gyakorlatilag megúszhatja. Ez pedig azt hiszem veszélyes önmagában, hiszen összekeverjük azt az alapvető jogot eh, egyéb jogokkal. Az alapvető joga az, hogy a bűnelkövetőjét elítéljék. Éppen ezért szerintem pragmatikusak és realisztikusak kell, hogy maradjunk, és gyakorlatilag pontosan ez az, amire rámutatott a Dán elnökség is. Ha megpróbáljuk mindezt kiterjeszteni és túllépni az irányelv hatáján, akkor elég elképzelhető, hogy az egész sehova nem vezet majd. Tehát eh, szeretném, hogyha ezt a néhány észrevételt figyelembe vennék. Köszönöm. Nem láttam más jelentkezőt, úgyhogy eh, ismét az eh, társelnöknek, Gustafsson elnök úrnak adnám meg a szót, aki szeretne szólni ebben a vitában. Köszönöm. Igen, tulajdonképpen inkább árnyékjelentéstevőként szeretnék szólni, nem annyira a Nőjogi Bizottság elnökeként. Rövid leszek minden esetre. Úgy gondolom, hogy az előadók kitűnő munkát végeztek, nagyon sok lényeges aspektust megvilágít ez a jelentés, és támogatom a 40 kompromisszumos indítványt, kettő kivételével. Ezeket csak röviden szeretném megemlíteni, ugyanis itt fontos kérdésről van szó, amikor arról van szó, hogy mi minősül a nemek közti erőszaknak, illetve a nemekkel kapcsolatos férfiak vagy nők ellen irányuló erőszaknak. Gondolhatnánk azt, hogy szemantikailag hasonló ez a két szó, és nem annyira jelentős a kettő közti különbség, de azért érdemes tudnunk, hogy miről beszélünk, amikor egy kapcsolaton belüli erőszakról van szó. Természetesen van olyan erőszak, amelyet a nők gyakorolnak férfiak irányába, de egynemű párkapcsolatokon belül is előfordul. Ugyanakkor a legtöbb ilyenfajta erőszakot egy párkapcsolaton belül a férfiak gyakorolják a nőkkel szemben. Ezt egyértelműen le kell szögezni. Máskülönben úgy tűnik, hogy bizonyos dolgok eltűnnek a szem elől. Vannak egyfajta patriarkális struktúrák a társadalomban, és ennek egyik eredménye ez a nőkkel szembeni erőszak, amelynek elkövetői a férfiak. Az összes tagállam elvben valamit mindenképpen elfogad, elismer, és küzd is a diszkrimináció minden formája ellen. Van ugye a, vannak különböző platformok, akkor van a férfiak, nők ellen követett, van a nők elleni erőszak, ez a kifejezés, de persze vannak az intim kapcsolatokon belül más megnyilvánulási formái is az erőszaknak. Ugyanakkor meg kell nézni, hogy mi a fő probléma ebben az összefüggésben. Az a véleményem, hogy a kettes és a hármas kompromisszum nem annyira szerencsés, ami a megszövegezését illeti. Ettől eltekintve azonban ez egy kitűnő jelentés, és teljes mértékben támogatom a javaslatot, amit megfogalmaztak az előadók. Köszönöm. Köszönöm, Gustafsson úr. Ha további hozzászólás nincs, nincs további észrevétel, akkor ismét az előadókhoz fordulnék, hogy lezárjuk ezt a vitát ugyanezt a sorrendet kövessük esetleg, mint kezdetben, tehát először Párvanov asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kocsetta úr módosítóival kapcsolatosan, hát pontosan ezt akarjuk mi is elérni, hogy újító elemeket vezessünk be az áldozatok jogainak védelme terén hogy könnyebb legyen a gyakorlatban is a vérettséget biztosítani, és ne kompenzációról beszéljünk, ne az érzelmi oldalról közelítsük meg a dolgokat, hanem a megfelelő információkkal rendelkezünk, és értsük meg, hogy mi történik velük. És itt ne azt mondjuk, hogy a folyamata per végén ugyanolyan jogaik vannak, mint az elkövetőnek. Az Európai Bizottság elemzésében azt mondja, hogy bizonyos áldozat csoportokat stigmatizálnak a rendszerek, megbélyegzik őket, és itt nagyon oda kell figyelni erre. Ami az áltatlan áldozatokat illeti, azt hiszem, hogy ez a jogrendszer alap hozzáállásából ered nevezetesen, hogy mindenki ártatlan addig, amíg be nem bizonyítják, hogy vétkes. Tehát ebben nem akarok részletesebben belemenni. Sargentini asszony javaslatai a környezeti bűncselekménnyel kapcsolatosan és az, az áldozatokkal kapcsolatosan igen, hát lehetnek olyan esetek, amikor mondjuk egy falu teljes lakossága áldozata egy környezeti bűncselekménynek vagy egy balesetnek, de van erre megfelelő, vannak erre megfelelő jogszabályok, amelyek a balesetekkel kapcsolatos dolgokat fedik le, és foglalkoznak a lakosságra, a civil lakosságra való kihatásokkal, például egy baleset esetén, úgyhogy éppen ezért nem akartam ebbe belemenni. Ami pedig a specifikus szükségletekkel kapcsolatos áldozatokat illeti. Nem akartam bevenni ezt a szövegbe. McIntyre asszony azt is mondta, hogy mennyire fontos a személyes értékelés az áldozatok, a sértettek esetében. Aztán a ö, különböző körülmények, a bűncselekmény típusa, az áldozatok ö, jogai, igényei, tehát kombinálva ö, a különböző kategóriákra vonatkoztatva az irányelv ö, utal mindenre, ami a migránsokat illeti, a, tehát a bevándorlókat, a menekülteket, is a jogi státuszukat illetően, vagy például, hogyha áldozatok, akkor is meg kell nézni a jogi státuszukat, vagy hogyha elkövetők, akkor figyelembe kell venni a az elkövetők jogairól szóló irányelvet. Persze nem tudom, hogy mi lenne a különbség a kettő között. Ami a menetrendet illeti, amikor elkezdtünk dolgozni ezen a javaslaton, a kezdetekben, az első eszmecserén, tehát a kezdetekben, legelején, akkor már elmondtuk, hogy mi is lenne a menetrend, a jelentés tervezett kidolgozása, aztán az utolsó Strasbourg ülésen az árnyjelentéstevők is találkoztak, és, és nem azért, mert a, taná- hogy a tanács késze már, vagy előre haladt a munkában, hanem bizonyos NGO-k sürgetnek bennünket, hogy ezt a problémát oldjuk meg a lehető leggyorsabban, és a mandátum elején már elköteleztük magunkat erre, és itt most késésben vagyunk a, az irányelvel, és itt elsősorban a nem meg, nemi alapú erőszak szintjén, tehát vannak NGO-k, akik sürgetnek bennünket, Hmm, szeretnénk egy jó kompromisszumot kialakítani a nemi alapú erőszakra vonatkoztatva, ugye mindazok jogai védelmére, akik ilyen típusú erőszakos bűncselekményt szenvednek el, de természetesen itt korlátozott a lehetőség csak a nők elleni bűncselekményekről van szó, nemi bűncselekményekről, és nem például a leszbikusok, homoszexuálisokat érintő bűncselekményekről. Az irányelv nem csak a nők ellen, hanem minden típusú bűncselekmény áldozatai lefedné, ez egy olyan megközelítés, amely minden típusú áldozatot nemtől függően, nemtől függetlenül lefedne, aztán a házastársi erőszakra is tesz utalást. Természetesen a továbbiakban még majd vitázhatunk a eh, kompromisszumokról, természetesen tudjuk, hogy eh, siet bennünket az idő. Köszönöm, Parvanova asszony. Sí. Köszönöm. Először is eh, szerettem volna jelezni Krocsetta úrnak, hogy teljes mértékben egyetértek önnel, erkölcsileg, és ezt hangsúlyoznám, erkölcsileg, egy olyan terrorista, aki egy bombát hord magával, ezt felrobbantja, ő sohasem részesülhet olyan bánásmódban, mint egy gyermek, aki egy, egy laktanyában lakik, és a terrorista bűncselekmény áldozata. Azt hiszem, hogy senki nincs itt a teremben, aki azt állítaná, hogy a kettő egyenlő, úgyhogy osztom a véleményét. Természetesen, számá, természetesen számára egy áldozat, a terrorizmus áldozata, és a veszély minden irányból leselkedik rá, de azt is szeretném megegyezni, hogy ez egy olyan irányelv, amely nem megy olyan messzire, mint amennyire mi a sajátos körülményekből adódva szeretnénk. Én szeretném azt mondani, hogy persze tovább folytatjuk a munkát, hogy szülessen egy olyan irányelv is, amely tényleg védelmet nyújt, és reagál az összes olyan aggályra, amelyet ön megfogalmazott, és amelyet én is jeleztem. Azt kell még megjegyezzem, hogy vannak országok, ahol jók a jogszabályok, tehát lehet, hogy nem lenne szükséges ezt továbbá, továbbiakban szabályozni. Azt is el kell mondjam, hogy az összes áldozatot támogató szervezet, illetve azon áldozatok, akik Skóciából vagy más országokból jöttek, Görögországból, azt mondják, hogy az ő problémájuk például egy nő, akit ugye külföldön megerőszakoltak, vagy akinek a gyermekét egy támadás során megölték, különböző nehézségekkel szembesülnek, annak ellenére, hogy hazájukban jó a jogszabály. Előre kell lépni tehát. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez az irányelv eleget tesz annak a célnak, hogy pontosan azt a fajta támogatást nyújtsuk számára, ami szükséges le például a fordítás területén, vagy hogy például az családtagok, hozzátartozók is áldozatnak minősülnek. Tehát különböző gyakorlati szempontokat figyelembe veszünk. Például fontos, hogy a rendőrség értse azt, amit az illető mond, a bíróság figyelembe vegye a sajátos körülményeit. Nem hiszem, hogy szerintem nagyon sok munkát végeztünk már. Ezt elmondhatom, azt hiszem a titkásság, a tanács, a bizottság nevében a parlament is komolyan vette nagyon ezt a kérdést. Január óta ugye ismeretes a napirend, az tevők is számos alkalommal egyeztettünk, a különböző javaslatokat megvitattuk, tehát én azt javaslom, hogy ebbe az irányba lépjünk tovább, a jövő héten szavazzunk, és utána kezdődjön el a háromoldalú egyeztetés. Ez nem lesz egyszerű minden bizonyal, de nem akarunk lemondani arról, ami számunkra tényleg fontos, amit keresztül kell vinnünk az áldozatok védelme érdekében. Krocsetta úr, mások is minden bizonyal folytatni akarják ezt a munkát, hogy védjük az áldozatokat, és érvényesít védhessük a jogaikat. Köszönöm. Köszönöm, Beszerril asszony. Mindannyian megértettük ezt az üzenetet. Tudjuk, hogy van egy álláspont, amelyet az előadók kifejtettek ebben a rendkívül kényes kérdésben, és a szavazásra jövő héten kell sort keríteni. Március 27-én történik ez meg. A jelentés tervezetről tehát március 27-én fogunk szavazni. Köszönjük a résztvevőknek ezt az érdekes vitát, és természetesen köszönjük a Nőjogi Bizottság tagjainak is a részvételt, akik itt voltak a közös vita során. Most pedig azt javaslom, hogy folytassuk a következő napirendi ponttal. Még azt szerettem volna megjegyezni, hogy a spanyol fordítás azt mondta, hogy 28-a. Hallgattam a spanyol tolmácsolást, és azt mondták, hogy 28, de ugyanakkor hallottam, hogy ön 27-et mondott. Igen, 27 rendben. Én jól mondtam, mondja az elnök, 27-e. Március 27. Rendben. I see, I see. I have been... Azt jelezték számomra, hogy noha a következő napirendi pont előadója itt van, Weber asszony, ő már itt van. Maga a bizottság szintén részt kell, hogy vegyen majd ebben a vitában, viszont sajnos még nem érkezett meg a bizottság képviselője, úgyhogy azt javasolták most az imént, hogy tartsunk egy rövid szünetet, mondjuk 20 perces szünetet. Mert hogy 16 óra, 4, 16 óra 30 perckor tervezzük ezt a vitát. Úgyhogy tartanánk most egy rövid 20 perces szünetet, és akkor utána folytatjuk a munkát. Jézus.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 Thank you for your attention. Thank you for your... Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet. Tehát akkor folytassuk a munkánkat a 17-es napi rendi ponttal. Az 562 per 2006-os EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideglenes visszaállításá vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról ez a téma az előadó Renata Weber, és most a módosítóstások megvitatására kerül sor. A jelentéstevő kifejti a módosítóknak a fő irányvonalát, nevezetesen az ideglenes, tehát a határok határellenőrzés kivételes körülmények között ideiglenes visszaállításával kapcsolatosan. Először meghallgatjuk a jelentéstevőt, aztán a bizottság képviselőjét. A bizottság részéről Monika Muszheimer asszony van itt, de először hallgassuk meg Renata Weber kolléganőnket. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akik módosítókat terjesztettek be a jelentéshez, és akik üzenetet küldtek, üzeneteket küldtek nekem, nagyra értékeltem mindezt, csak úgy, mint azt a tényt, és meg is értem, hogy különböző okok miatt a, az embereknek különböző állásfoglalása van véleménye van a, a megközelítésemmel kapcsolatosan e jelentésben. E, a jelenlegi szakaszban meg, szeretném, meg szeretnék osztani valamit önökkel az én módosítóimról, amelyeket én terjesztettem be de nagyon jó együttműködésben NCU úrral az SND-ből, a szocialista frakcióból, és szeretném azt is elmagyarázni, hogy miért gondolom úgy, hogy ez nagyon fontos. Először szeretném aláhúzni azt, hogy mindenhol a szövegben a migrációs áramlások, vagy a határok való áthaladás a különböző személyeknek. Tehát ilyen esetekben ne a határellenőrzések megfelelő módon folyanak le, tehát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan módosítók születtek, aztán a visszatérési procedúrákat illetően is utalunk a különböző cikkekre, ugyanis itt ezek a területek nem kimondottan a tagállamok kezében vannak, harmadik országok álláspontjától is függnek nagyban. Aztán szeretnék arra is utalni, hogy hat, a hatékonyságot növelni kell a teljes eljárás folyamán, amelyet javaslok, éppen ezért a 24-es cikkben, a harmadik és negyedik bekezdésben, amikor beszélünk a, arról, hogy az Európai Bizottság kiad egy véleményt, miután különböző ülések ö, folytak le, és itt kötelező ö, lépésekről beszél. Ö, én úgy gondolom, hogy a bizottság kiadhat, egy ilyen véleményt, hogyha arra szükség van, de nem lehet kötelező jellegű, tehát nem lehet kötelező a bizottság számára, és ugyanez a helyzet a különböző ülésekkel kapcsolatosan a tagállamokkal, amelyek esetleg a határellenőrzés kivételes körülmények között vissza akarják állítani. Ami pedig azzal kapcsolatos, hogy felkérnénk a bizottságot arra, hogy adjon ki iránymutatókat. Tehát itt Enziu úr és jó magam nyújtottunk be módosító indítványokat, tehát a bizottság iránymutatóival kapcsolatosan úgy gondolom, hogy utalni kell a bizottság előző állásfoglalására, a határellenőrzés visszaállítása kapcsán. Nagyon nehéz a bizottság számára iránymutatókat, irányvonalakat kiadni. Természetesen vannak dolgok, amelyeket a bizottság megtehet. Ugye a bizottság a saját javaslatában azt kérte, hogy hogy döntés szülessen a határellenőrzés kivételes visszaállításáról, ha arra szükség van, és is erre ezt a bizottság megteheti, hogy erről véleményt alakít ki, ami a 27-es, 26-os cikket illeti, az, amely arról szól, hogy az Európai Bizottságnak hatásköre van arról dönteni, hogy határellenőrzést visszaállítja egy elmélyült érte, értékelés után, hogyha jól emlékszem, és mindenki gondolom, hogy jól emlékszik, hogy volt egy vita arról, hogy ő sokkal átláthatóbban kell ezt megfogalmazni, és itt az volt a választási lehetőségünk, hogy itt folytatjuk a komitológiai eljárást, és hogy az egész, de mindenképp az egész eljárás átláthatóbbá kell tenni, és lehetőséget kell nyújtani arra, hogy megvitassuk ezt a témát, és a bizottság csak azután hozhat döntést. Ez kapcsolódik a hatékonyság kérdéséhez is, a lehetőséghez, hogy megtegye a bizottság a döntését. Semmiféle külön feltételeket nem vettem be a cikkbe, mert egy tagállamban a, a helyzettel kapcsolatosan, mondjuk ha azt kérjük, hogy állapítsák meg, milyen fenyegetettség, milyen fenyegetettség van a nemzeti biztonság szintjén. Azt hiszem, ez nem lenne igazából hatékony, és a bizottság az, amely ilyen típusú döntéseket hozhat. Végül pedig nem utolsó sorban, ami az Európai Parlament szerepét illeti, van egy módosító, nevezetesen felkérve a bizottságot arra, hogy a parlamenttel találkozzon, és egy legalább egy éves jelentést vitassanak meg az adott év során, hogyha határellenőrzést állítottak vissza bizonyos esetekben. A többi módosító indítványt figyelembe véve, amelyeket a kollégáim terjesztettek be, azt hiszem itt több kategóriáról lehet beszélni. Az egyik, az első kategória, kategóriában azt látjuk, hogy nem akarnak semmiféle változtatást a jelen helyzethez viszonyítva. Nem üdvözlik a Schengen térség létezését. Mások aláhúzzák a tagállamok szerepét, és szemben a bizottság szerepével. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek bizonyos határig követik az én jelentésemet, és természetesen nagy örömmel hallgatnám meg a kollégáimat és az érveléseiket. Én néhány lehetőséget látok a kompromisszumra, és azt hiszem, hogy megegyezhetünk a kompromisszumokban, mm, majd néhány találkozó, tárgyalás után az eredeti jelentéssel kapcsolatosan és a módosítókról is meg tudunk majd egyezni, úgy gondolom. Tehát itt akkor be is fejezném, és nem tudom, hogy a bizottság, a tanács, a kollégáimat is meg szeretném hallgatni. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről szeretném valaki hozzászólni, talán Mossamer asszony. Köszönöm, elnök úr. Comments um, As uh, Mrs. Weber just said, there are several amendments. Uh... Valóban, jó néhány módosító indítvány hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az újrabevezetés az a legutolsó lehetőség, végső esetben megoldás. Más módosítók talán kicsit túl messzire mennek, visszatérnék itt például a nemzetbiztonsági és közpolitikai veszélyek e, indokára. Legutóbb a Libe Bizottságban már elmagyaráztuk, hogy ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaink. Esetleg minden egyes esetben külön kell megvizsgálni a veszélyeket. A döntéshozatali eljárás van az Európai Bizottság hozza döntést a tagállamokkal együtt, az úgynevezett komitológiai eljáráson keresztül egy végrehajtási aktussal, amelyben a tagállamok teljes részt vállalnak. A tagállamok aggodalma így mindenképpen figyelembe lőtterre kell, hogy kerüljön. Ami a 26-os cikket illeti, láthattuk, hogy két módosító is érkezett amely határozathozatali eljárást módosítaná a határellenőrzések újra bevezetésére, visszaállításra vonatkozóan, hogyha a Schengeni értékelési keretben komoly hiányosságokra bukanának. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a bizottság javaslata a komitológiát alkalmazná végrehajtási keresztül szeretnénk ezt látni, ez különösen fontos számunkra, ennyit szerettem volna elmondani, most pedig az eszmecsere egy további folyását várom. Most az elnökség, Dán elnökség. Köszönöm. A soros elnökség a tanács is szeretne köszönetet mondani az előadónak, Ányik előadóknak és a módosítók benyújtóinak. Úgy véljük, hogy ez a jelentés tervezett jó alap, a kiindulási alap, az illetékes tanácsi munka csoportnak még nem volt alkalma a módosítókat érdemben tárgyalnia, de számomra úgy tűnik, hogy a belső határellenőrzések visszaállításával kapcsolatban a közös megközelítést kell, hogy alkalmazzunk, kiegyensúlyozottság, közrend, belbiztonság és határellenőrzés különösen fontos a tagállamok számára. Ugyanakkor ne felejtsük azt se el, hogy a személyek szabad mozgása az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya, illetve fontos, hogy a Schengeni rendszer átláthatósága és jó kormányzása megmaradjon, fennmaradjon. Szeretnénk a Liber Bizottság tagjának külön köszönetet mondani az együttműködésért, a kiváló gondolatokért, és reméljük, hogy az együttműködés továbbra is példaértékű maradhat. Köszönjük, mondja az elnök. Koeljó úrnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Engedje meg, hogy két elvi kérdéssel kezdjem. Először is tudjuk, hogy vannak olyan emberek, nem itt a parlamentben, akik nyomon követik ezt a kérdést, és felhasználják ahhoz, hogy visszaállítsák a határ ellenőrzéseket. Mi ezt nem így tekintjük, mi ugyanis az állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát akarjuk védeni. Ez a fő célkitűzésünk. Ez azt jelenti, hogy a határellenőrzések bevezetése kivételes kell, hogy maradjon, arányos, és csak legutolsó intézkedésként lehet alkalmazni egy értékelési eljárást követően. Éppen ezért ez a két jelentése, Weber asszony jelentése és a saját magam jelentése összekötődnek. Ugyanis nem akarjuk ebben a parlamentben azt, hogy a határ ellenőrzések visszaállítása értékelési eljárás nélkül is megvalósuljon. A második kiinduló pont pedig az, hogy emlékeztessük a kollégákat arra, hogy a határok mindannyiunk számára fontosak, ugyanakkor nemzeti hatáskörbe tartozik a határok igazgatása. Egyensúlyt kell találnunk a határ ellenőrzések tekintetében a nemzeti hatáskör és a közös európai érdek között. Úgy gondolom, hogy az egyik fő probléma, amelyel szembe kell majd néznünk, az az, hogy mi legyen minden egyes intézmény szerepe hogy egyértelműben fogalmazzak, azt hiszem, hogy meg kellene erősítenünk az Európai Bizottság és az Európai Intézmények szerepkörét az értékelési eljárásban. Hogy miért? Azért, mert a társértékelő jelentés nem működött. Tudjuk, hogy nem működött. Azért, mert semmi sem történt akkor, amikor problémákra derült fény a határokon. Jó néhány éven keresztül fényderült problémákra, de nem történt semmi, úgyhogy bebizonyosodott az, hogy a társértékelő jelentés nem működött. Egy értékelési eljárásra van szükség tehát, amelyben hatáskörre rendelkezik az Európai Bizottság, adott az átláthatóság, az Európai Parlament is szerepet kap, és reméljük, hogy az értékelési eljárás eredményeképpen javul a helyzet a határellenőrzéseknél. De a probléma mindig ugyanaz. mit teszünk akkor, hogyha egy súlyos probléma merül fel, olyan, amely egy komoly fenyegetést jelent, akár az egész Schengeni térségre. Az első megközelítésünk pedagógiai kell, hogy legyen. Lehetővé kell tennünk a tagállamok számára, hogy a Frontex és az európai ügynökségek részvételével, akár az európai alapok felhasználásával maguk oldják meg a problémát. De hogyha továbbra is fennáll a probléma, akkor kell megvitatnunk illetve addig is el kell kerülnünk a határellenőrzések bevezetését, amíg a probléma nem megoldott. A különböző javaslatokból az derül ki számomra, hogy gyakorlatilag két elképzelés jelenik meg a módosítókban. Végrehajtási hatáskört kap a tanács a bizottságtól, vagy pedig a bizottság kapja ezt. Egyértelműen kell fogalmazzak, egyik, ilyen, egyik javaslatot sem támogatom. Nem hiszem, hogy a komitológiai eljárás kellene követnünk. Ezt jó néhány hónappal ezelőtt már elmondtam itt a Libe, meg, Libe bizottságban. A komitológia nem egy átlátható eljárás. a végrehajtási hatáskör függetlenül, hogy a bizottság vagy a tanács kezében van, ez akkor sem átlátható. Ez egy olyan folyamat, amelyben az Európai Parlament igazából nem vesz részt. Ezért azt javaslom, és ezért dolgoztam ki egy módosítót, hogy egy átláthatóbb eljárást kövessünk. Úgy gondolom, hogy a határellenőrzések újbóli bevezetése az értékelőjárás eredményeképpen a bizottság prioritása kell, hogy legyen ez azt jelenti, hogy a kezdeményezés csak a bizottságtól érkezhet. A parlamentet meg kellene hallgatni formális módon, a konzultatív eljárás keretében, és úgy gondolom, hogy a döntést a tanácsnak kellene meghoznia. Azért, mert a külső határok tekintetében a hatáskör még mindig a tagállamok kezében van. Nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne, és lehetségesnek sem tartanám azt, hogy a tanácstól ezt a hatáskört megvonjuk. Végezetül, elnök úr, lezárásképpen azt hiszem, hogy meg kellene erősítenünk az európai jellegét ennek a folyamatnak, a bizottságot és az ügynökségeket kellene bevonnunk, ahogyan az különböző módosítókban szerepel. Nekik eredményesebb szerepet kellene biztosítanunk, de ha legutolsó lehetőségként fontolra kell vegyük a határőrzések bevezetését, akkor a bizottságtól kell, hogy jöjjön az kezdeményezés, konzultatív szerepet kell adni a parlamentnek, és a végső döntést minősített többséggel a tanácsnak kellene meghoznia. Köszönöm. Köszönöm, Encio úr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, doresc să o felicit. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Renáta Webernek, kiválóan készítette el ezt a jelentéstervezetet, és annál még jobban vezette az intézmények közötti tárgyalásokat. Ugyanakkor szeretnék köszöntet mondani Renáta Webernek azért is, mert olyan jó volt vele együttműködni, és remélem ez így folytatódik majd a jövőben is. Ugyanakkor. Amit Carlos mondott az imént, egyetértek velem. Nem száz százalékban, de nagy részt. A tárgyalások során majd látjuk az egyeztetések során, hogy mik az érvek és az ellenérvek, és biztos vagyok benne, hogy találunk olyan kompromisszumos módosítókat, amely mindenki szemére elfogadható. Ak. A módosítókat három kategóriába sorolnám. Vannak olyanok, amelyek a bizottság javaslatának egyes rendelkezéseit tisztázzák az iránymutatások éves jelentés témájában, amelyet egyébként a parlamentnek kell majd benyújtani 12 havonta, amely egyébként, amely jelentés éves beszámoló igen fontos szerepet játszhat majd a Schengeni rendszer Schengeni övezet működésében. A módosítók második kategóriája, amely az én frakcióm szívéhez különösen közel áll, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyunk egyedül a frakciók között. Most e második csoportja a módosítóknak azt célozza, hogy a migránsok áramlásának, mint a határőrizet, határellenőrzések visszaállításának okaként való beállítását próbálja eh, tisztázni, hiszen valahogy ezeket a migrációs hullámokat kezelnünk kell, ez kétség nem férhet, és ezt úgy kell megtennünk, hogy az emberi jogok ne sérüljenek, ugyanakkor ez nem szabad, hogy oka legyen annak, hogy a Schengen övezeten belül mozgást gátoljuk. A módosítók harmadik kategóriája, hogy arra Carlos barátom is utalt, olyan mechanizmus kell kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben az Európa Bizottság szükségesnek ítéli a belső határokon a határellenőrzés idegenes visszaállítását, hogyha a Schengen mechanizmus komoly veszélyek re mutat rá. Hogyha a segítségnyújtási intézkedések nem sikeresek, akkor a parlamentnek és a tanácsnak kell e, ezt a kérést e, e, eljuttatni a határ ellenőrzés idegnás visszállására. A tanácsnak és a parlamentnek egy hónapja lesz, hogy erről a bizottsági jelentés véleményt nyilvánítson és egy végrehajtási aktus keretében bármilyen eljárásban is kéne ezt elfogadni, a vonatkozó eljárásban az Európai Bizottság engedélyezheti a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását. Carlosszal majd tárgyalunk, hogy melyik a jobb a két felajánlott megoldás közül. Ez a mechanizmus demokratikus és hatékony ellenőrzést tesz lehetővé az egész folyamat vagy eljárás felett a határellenőrzés visszaállítása tekintetében. Keller, asszony, köszönöm, elnök úr, emlékelő adunk helyét veszem át. Overall, we Greens still believe that Schengen is a community thing. Schengen közösségi dolog, ezért a határellenőrzés visszaállítását uniós szinten kell eldönteni, nem lehet ezt a tagállamokra hagyni. szomszédos államokkal konzultáljanak, erre meg volt a lehetőségük eddig is, aztán végül soha nem lett belőle semmi, nem hiszem, hogy ez javulna a jövőben. Tehát alapvetően a közösségi szinten kell ennek a kérdését hagyni. A migrációs nyomás szerintünk komoly veszélyt nem jelent a külső határokon, ezért ezt indokként felhasználni a határőrizet visszaállítására nem nem nélkülöz minden alapot. Az eljárásban a parlamenti felügyelet roppant fontos. Úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság nem fogalmazott elég világosan, amikor meg kell nevezni azt, hogy a közrend vagy belső bebiztonsági veszély van nem lehet ez absztrakt veszély, mint mondjuk a terrorizmus arctalan, állandó veszélye, ennek kézzelfogható, konkrét formát kell öltenie, etéren tehát világosabb megfogalmazásra van szükség. Harmadsorban az Európa Bizottság javaslata azt is mondja, hogy a ellenőrzés ideglenes visszaállításához vezethet a, az, hogyha tagállamok a, a migránsok vissza fordítását nem hagyják végre megfelelően. Szerintünk ez elfogadhatatlan, hiszen nem mindig az adott tagállamtól függ az, hogy a, ezt hogyan hagyja végre, ezt esetileg kell megvizsgálni. Azt hiszem, hogy a módosítóink alapvetően ezen vonalak mentén mozognak, és valóban a papírom is ezt mondja. Remélhetőleg a folyamat végén. A fennmarad a közösségi szint, itt születnek majd a döntések a jövőben is. Ez különösen fontos frakciónk számára, akár csak az, hogy a migránsok ne kerüljenek a közrend közpolitikai veszélyek sorába. Hiszen ez nincs így, ők ilyen veszélyt nem jelentenek. Köszönjük, hogy az elnök Ernst asszony. Köszönöm, köszönöm szépen. Ez egy nehéz problematika, azt kell mondjam. Természetesen örvendünk a Schengeni térségnek, eh, annak a különböző nehézségei ellenére, mert eh, ez egy nagyon fontos érték és jelkép az Európai Unióban, úgyhogy eh, körültekintően kell vele bánnunk. A Schengen értékelési eljárás egyébként akkor jelent mindig problémát, amikor szankciókról van szó, ezt ugye tudjuk. De ebben az esetben úgy gondolom, hogy a tagállamok mozgásterét a lehető leg, leginkább kell korlátozódni. Tehát a közösségi módszer szerintem az egyetlen értelmes és észszerű módszer, hogy elkerüljünk mindenféle önkényességet. Ha megnézzük a 23-as cikket a jelenlegi Schengeni határőrizeti kódexben, akkor ott tulajdonképpen számos kérdés már szabályoz maga a kódex. Amit pedig még szabályozni kellene, az őszintén szólva a közösségi módszer irányába kellene, hogy elmozduljon. Ezért bevezettünk erre vonatkozóan egy módosítót, amiben azt mondjuk, hogy nem, a jelentést nem akarjuk ebbe az irányba elmozdítani. Persze tudjuk, hogy Weber asszony milyen nehézségei vannak, ezzel nagyon tisztában vagyunk, úgyhogy másfajta módosítókat is előterjesztettünk, de ha bármit is teszünk, akkor az a közösségi módszer irányába kell, hogy elmozduljon. És meg kellene néznünk azt is, hogy egyáltalán jó javaslatokat dolgoztunk-e ki. Ha meg tudnánk állapodni abban, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, akkor azt hiszem jó lenne, azt mondani, hogy valóban a kezdeményezés a bizottság kezében kell, hogy maradjon. Igen, ez így van, ezt én is így látom. Nem a tanács kell, hogy kezdeményezzen, nekünk ez a fontos. Továbbá az a véleményük, hogy a határőriz, határellenőrzéseket csak szélsőséges esetekben, szükséghelyzetben kell bevezetni, hogy mi minősül ennek, talán egy természeti katasztrófa, valamilyen egyéb nagyon-nagyon rendkívüli esemény. Úgyhogy ezt korlátozni szeretnénk, és szerintünk nagyon, nagyon határozottan definiálni kellene ezt. Az egyik módosítónkban, ahogyan a zöldek is, mi is egy súlyos, konkrét fenyegetésről beszélünk, hogy még egyszer behatároljuk azt, hogy egyáltalán milyen esetekben kellene ezt lehetővé tenni. A másik pont pedig Persze tisztában vagyunk azzal, hogy milyen erőfeszítést tett az előadó, hogy a migrációs aspektust megfelelő irányba vezesse. Hangsúlyoznám, hogy az ötös preambulum bekezdésre vonatkozóan számos módosító készült, tehát hogy nem szabad eleve veszélynek tekinteni őket harmadik országbeli állampolgárok nem minősülnek a közrend szempontjából eleve fenyegetésnek. Ez jó, de nem kellő mértékben definiált. A módosításaink mindig akkor határozottak és szigorúak, amikor a visszafordítási intézkedésekről van szó. Nem akarjuk azt, hogy megnyissuk az utat a visszafordítás előtt. Szerintünk ez nem elfogadható, nem lenne szabad az egészet ezzel összefüggésbe hozni. És végül, de nem utolsó sorban, vannak kisebb módosítók is, például ami a nyilvánosságot illeti, amikor a határ ellenőrzéseket ismét bevezetjük, szeretnénk ezt a nyilvánosság elé tárni, vagy korlátozottan tájékoztatni erről. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy ez túlságosan fontos, ez a jelentés túlságosan fontos, és bármi, ami a közösségi módszer irányába mozdul el, az üdvözlendő. Mindenképpen azt támogatjuk, hogy a tagállamok ne járhassanak külön úton. Bratkowski úr következik. Dziękuję bardzo, przewodniczący. szanowni panowie, na wstępie chciałem podziękować pani Weber. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Először is a határellenőrzések újbóli bevezetéséről szeretnék szólni. Lengyelország egy olyan ország, amely később csatlakozott az Európai Unióhoz, most a Schengeni térség részesei vagyunk, és a lengyel állampolgárok számára egy óriási megelégedés az, hogy szabadon kelhetnek át az európai határokon. Ha bárki most ismét be akarná vezetni a határellenőrzéseket, az rendkívül nagy nyugtalanságot idézne elő. Megértem persze, hogy az Európai Unió polgárainak a biztonsága az elsődleges érdek, de mindezt akkor is nagyon körültekintően kell kezelni. És felkérnék mindenkit arra, hogy a végső döntést a tanács hozza meg. A bizottság végrehajthat egy elemzést, de a végső döntés a tanács kezében kell, hogy legyen. Ez az egyik módosító, erre vonatkozik az egyik módosító, amit előterjesztettem, és van egy másik kérdés is, amelyen ugyan ma nem foglalkozunk, de a jövő héten majd felkérjük a bizottságot arra, hogy vegye fontolóra ezen elemeket. És a belső határokon a közös ellenőrzéseket is vegye figyelembe. Gondolok itt például olyan esetekre, amikor például van egy állampolgár, aki egy határmenti térségben él, Lengyelországban, de Ukrajnába jár, ez a határátkelés számára sokkal könnyebb lenne. McIntyre asszony. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Weber asszonynak az elvégzett munkát, nagy mértékben támogatta mindazt, amit, ami elhangzott, és a elvégzett munkát. Minnyáján támogatjuk a szabad mozgást az Európai Unióban, de mm, ki kell alakítani az egyensúlyt. A tagállamoknak különös esetekben mozgásteret kell biztosítani. Én, mint az Egyesült Királyságból jövő képviselő, én értem, hogy mennyire kényes a határellenőrzés kérdése. Nagyon sok delegáció a frakciómban szintén osztja azokat az agályokat, amik a bizottság javaslatában vannak. Három módosítót terjesztettünk be a preambulum bekezdésekhez, nem pedig az operatív bekezdésekhez. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy az ellentmondás, ami például a 33-as módosítomat illeti, Ugye itt arról van szó, hogy figyelembe kell venni a tagállamok kérelmét, gyors cselekedete, gyors akciók lehetőségére, de természetesen vannak olyan körülmények, amikor nem lehet ezt megvalósítani. Azt hiszem, hogy ahogy Weber asszony is mondta, fontos az egyensúlyt biztosítani. Köszönöm. Most visszatérünk Weber asszonyra, aki le fogja zárni a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm minden kollégának akik elmondták a véleményüket, és e, kifejtették az érvelésüket a beterjesztett módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm a bizottság, a tanács képviselőinek is az elhangzottakat, az első eszmecsere során, sőt még korábban is beszéltünk ezekről a dolgokról. Én úgy gondoltam, hogy most már egy másik szakaszban vagyunk, és nem kell visszatérni bizonyos dolgokra, de szeretném a kollégákat emlékeztetni arra, hogy függetlenül attól, hogy én teljes mértékben szeretném elfogadni a bizottság javaslatát, ugyanis támogatom a bizottság megközelítését Schengennel kapcsolatosan, de legyünk reálisak, sokszor nem a szívünk, hanem az eszünk kell, hogy beszéljen, és itt nem csak arról van szó, hogy egy szép jelentés szülessen, hanem hogy a legtöbb kollega a parlamentben fogadja el, ezt a jelentést, hogy valami olyan dolog szülessen, amely megvalósítható, hogy a közösségi megközelítést próbáljuk meg megőrizni. Ez nem a bizottság által beteljesztett közösségi megközelítés, de e, fontos, úgy gondolom, hogy még ha nem is valami nagy fantasztikus lépést teszünk előre, de ha meg körbenézünk, akkor látjuk azt, hogy a polgárok mennyire támogatják Schengent, és meg akarják őrizni Schengent, és én nem akarok most személyeskedni, de látjuk azt például, az utóbbi fejleményekkel kapcsolatosan, Schengen fejleményekkel kapcsolatosan azt látjuk, hogy a közösségi megközelítés mindenképpen fontos. Azt is világosan szeretném tenni, hogy a migránsok, a migráns áramlásokat nem lehet a fenyeget fenyegetőknek tekinteni a, ezeket az áramlásokat a nemzeti biztonságra nem lehet semmiképpen fenyegetettségnek tekinteni, se a nemzeti biztonság, se pedig a politika számára. Szeretném a kollégákat biztosítani arról, hogy könnyebb lesz a kompromisszumokat a 23-as, 24-25-ös cikkekkel kapcsolatosan kialakítani, és a preambulum bekezdésekkel kapcsolatosan a 26-os kapcsolatosan, ugye ez vagy itt nem lehet középutat találni, vagy pedig a komitológiai eljárást fogunk alkalmazni, vagy pedig egy más típusú döntést kell hozni. A, az árnyékjelentéstevőkkel, a tanácssal, a bizottsággal folytatom a munkát. Természetesen Remélem, hogy az árnyék jelentéstevők is rendelkezésre állnak, és a lehető leggyorsabban találkozhatunk, és kialakíthatunk bizonyos kompromisszumos módosítókat, és akkor készek leszünk a szavazásra, ha jól tudom, április 26-án kerül erre sor. Még egyszer köszönöm szépen és kapcsolatban maradunk egészen a szavazásig, és sőt, aztán még tovább tárgyalunk a tanácssal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weber asszony. Köszönöm az elvégzett munkát, és a jövőben végzett munká, végen zendő munkát is mert kompromisszumos módosítókat akar kialakítani, támogatjuk természetesen az elkötelezett munkát, és a potenciális módosító kompromisszumokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy áprilisban a LIBE szakbizottságban a tervek szerint szavazásra kerüljön sor. Köszönöm szépen, most áttérünk a következő pontra, 18 és 19-es pontokra, tehát két pontról van szó, egy közös vita lesz. A 18-as pont az Európa pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere segítségnyújtás és képzési programról van szó. Ez az úgynevezett Periklész 2020-as program. Itt a jelentéstevő Antia McIntyre asszony, és megvitatjuk a 19-es pontot is, amely az, a rendelet hatájának a rész nem vevő tagállamokra történő kiterjesztése továbbra is a Perikles 2020-as programmal kapcsolatosan. Itt a jelentéstevő, amely kapcsolódik az előző programhoz, Augustin Diaz de Mera, a jelentéstevő, aki nincs itt, de őt képviseli, helyettesíti Carlos Coelho kollega. Tehát akkor először hallgassuk meg a bizottságot, egy első eszmecserére kerül sor. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Ho úr, ha jól tudom. Ho, ez a neve? How. How. Tehát a bizottság részéről kérem, hogy részletesen terjessze be a javaslatait kollégákat, és aztán a tanács képviselőjét hallgatjuk meg, aztán megnyitjuk a vitát, és McIntyre asszonyt és Carlos Coelho urat is meghallgatjuk. Hau úr, öné a szó. Eh, köszönöm, elnök. Eh, it's, um, it's an honorable uh, opportunity for the Commission to present. Kiváló lehetőség és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Periklész 2020-as programot bemutathatom az Európai Bizottság nevében, amely az euró hamisítás elleni védelmet szolgálná. Miről szól a Perikrész program? Staff exchange, technical assistance, networking, ez egy szakmai segítségnyújtási és képzési, vagy illetve tájékoztatási program, amely az euró hamisítás elleni felépést szolgálja majd a támogatható kedvezményezettek közé tartoznak az illetékes nemzeti szervek, akik a pénzhamisítás ellen lépnek fel, itt a rendőri szervekre gondolok elsősorban, illetve a nemzeti bankok képviselői, a nemzeti pénzverdék, illetve olyan laboratóriumok, amelyek rendelkeznek a megfelelő berendezésekkel, ahhoz, hogy a hamisított érméket és e, bankjegyeket felismerjék, kiszűrjék. Mindenki, aki a pénzhamisítás elleni területen dolgozik, részt vett a Periklész 2020-ban. Miért van szükség erre? Merülhet fel önökben a kérdés. Azért, mert az eurót védenünk kell szervezett formában, az unión belül és kívül egyaránt. A pénzhamisítás veszélye továbbra is fenyeget. Globális valutává vált a közös európai pénz a világ minden sarkában használják, így a nemzetközi szervezett bűnözői hálózatok számára is vonzó az euró hamisítása. Erre fel kell készülnünk, megfelelő technikai szakmai hátteret kell kialakítanunk a tagállamok erőfeszítései mellett, európai szinten is. Emellett újabb veszélyek is szemet szúrtak nekünk a világ eh, különböző pontjain, például Oroszország, Kína példa erre. Az uniós szintű fellépés, ismétlem még egyszer, a tagállami erőfeszítéseket kiegészíti, nem átveszi a helyüket. Fontos, hogy bizonyos fokú homogenitást teremtsünk egész unión belül, egyformán védjük a, az eurót. Ezért két javaslatot nyújtott be az Európai Bizottság, az egyik azon tagállamokra terjed ki, amelyek az eurózónán belül vannak, egy másik javaslatot pedig azokra, amelyek még nem tagjai az eurózónának. A rendelet tervezet eh, alapvető céljai világosak, ezek közül az egyik az euró bankjegyek és pénzérmék hamisítás elleni védelme. Hogyan kívánjunk ezt elérni? Információcserével, szakmai segítségintéssel, képzéssel, tájékoztatással, tudományos munkával, elemző munkával, a védelmi mechanizmusok, módszerek kifejlesztésével. A Periklész 1-es és Periklész 2-es program mód 2001-es tanácsi döntés hozta létre, amelyet aztán módosítani kellett ahhoz, hogy a 2007-13 közötti pénzügyi tervidőszakra is meghosszabbítsuk a Periklész egyes programot. Jelentős fogható eredményeket hozott ez. 84 fellépést finanszíroztunk, a költségvetés 93%-át sikerült lekötni, 4000 résztvevője volt a programnak, és résztvevők visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a kedvezményezettek 98%-a igen elégedett volt. Rendszeresen tárgyalunk, legalább évente tárgyalunk a tagállamokkal, az Európollal, Interpollal, nemzeti bankokkal, a Periklis éves munkaprogramjáról, amely mögött egy stratégia áll. Meglepő módon a Periklis stratégia nevet viseli ez, amely stratégiát a tagállamok és a többi intézmény egy euró pénzműtés elleni szakértői csoportban dolgoznak ki a prioritásokat. A jelenlegi periklés stratégiában meghatároztuk a hangsúlynak természetesen az eurózóna és az EU tagállamokra kell helyeződnie, de a regionális együttműködés sem elhanyagolandó. A regionális együttműködést hozzunk létre délkelet Európában, főként olyan országokat célozzunk, amelyek ben nagy számú hamisított egy vagy érme készül. Ez a délkelet európai euróhamisítás elleni platform eh, észak-kelet Európára is elkészül majd, tehát ugyanezt a modellt használjuk Észak-Európára, hiszen itt is jelentős veszélyekkel szembenéznünk. Ez a periklész stratégiánk, jelenlegi periklész stratégiánk szerves része. Európán kívülre is kiterjednek tevékenységeink, kapcsolatokkal rendelkezünk. A madridi hamisítás elleni e, ügynökséggel, spanyol kollégáinkkal e, segítségével Latin Amerikára, Dél Amerikára is kiterjesztettük tevékenységünket, mert például Kolumbiában sok euró hamisítanak, nem csak dollárt, hanem eurót is, amely a hírhet kolumbiai szervezet bűnöző hálózatokkal eh, függ össze Periklés stratégiánknak, tehát a része, hogy dél-kelet, illetve dél Amerikában is megpróbáljunk felépni az euró hamisítás ellen. Now the new elements... Akár csak Oroszországban. A 2020-as Periklész javaslat új elemei mik? Nos, att mellett, hogy rendeletformát ölt, amely horizontális, a több éves pénzügyi terv MFF javaslaton belül jelennek meg. A rendület az alap jogszabály, amely a jogbiztonságot és e, a tisztellátást javítja, növeli. Ezen kívül egyszerűsítettük a javaslatot a korábbiakhoz képest, például a kokáért, a támogatható költségek vonatkozó feltételeket, rendelkezéseket négyről egyre csökkentettük, emellett a társfinanszírozás 90%-ra is felmehet kivételes esetekben. Említettem ezt a platformot, dél-kelet-európai platformot. Nos, itt a tagállamokat arra kérjük, hogy olyan viszonytérítendő támogatási kéréseket, igényeket adjanak be, amelyek esetében 90%-os lett a társfinanszírozás, hiszen tudjuk, hogy ezen országok gazdasági helyzete mennyire nehéz, de mondom, kivételes, indokolt esetekben érheti el 90%-ot a társfinanszírozás. Egy másik pont, amely a program hatékonyságához kapcsolódik, az, hogy új javaslatunkban a berendezések vásárlására is kiterjedhet eh, a visszanemtérítendő támogatások köre, nem csak a képzésre, ez is novum az új programban. Természetesen az érintettekkel, érdekeltekkel eh, kiterjedő, kiterjedt eh, konzultációt folytatunk, mielőtt javaslatunkat benyújtottuk, de hát a bizottság esetében ez mindig így van. Köszönjük, mondja az elnök, a úr a bizottság nevében. Kérem a Dán hát elnökséget, hogy csak röviden, hiszen még az előadókat is meg kell hallgatnunk. Let me say just a few... Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy néhány szót szóljak a két periklész javaslatról, arról, hogy a tanácsban hol tart ez a kettő. A tanács két alkalommal ülésezett ezekről a javaslatokról, megvitatta a javaslatokat. Először is a bizottság ezt ismertette, és tartott, sor került a tanácsban február végén egy első eszmecserére, és a munkacsoportban ma délelőtt egy első technikai olvasatot lezártunk, ennek része volt az összes cikk és preambulum bekezdés, és a Dán elnökség célja az, hogy tárgyalási mandátumot kapjunk legkésőbb elnökségünk végére. A célunk az, hogy az Európai Parlamenttel akkor elkezdhessük a vitát. Számítunk a jó együttműködésre az Európai Parlamenttel ebben a témában. Köszönöm. Oh. Most pedig az előadóknak adom meg a szót. Először is McIntyre asszony kap szót, hogy ismertesse az első jelentést. Köszönöm, elnök úr. Hát szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon hálás vagyok a kollégáknak ezért a lehetőségért, hogy én legyek a jelentéstevő ebben a, font, ebben a fontos jelentésben. Első alkalommal foglalkozok ezzel, úgyhogy biztosíthatok mindenkit felől, hogy minden tőlem tehetőt megteszek. Együtt fogunk dolgozni. Én foglalkozom ugye ezzel a jelentéssel, és Diaz Mera úr, vagy ugye ebben az esetben kollégája, és én úgy értelmezem, hogy az eredeti Periklész program egy tanácsi határozat eredményeképpen jött létre, akkor pedig ezt, ezt követően kiterjesztették, pusztán a az euró övezeti tagállamokra vonatkozott eredetileg, majd kiterjesztették az összes tagállamra. És a program kibővítése nyilván kell, hogy kövesse ezt a fejleményt, éppen ezért van előttünk két jelentés. Számomra egyszerűbbnek tűnt, hogyha csak egy jelentés van, de ugye tájékoztattak arról, hogy a jogalap miatt erre nem nyílik lehetőség, úgyhogy két jelentésben kell ezt a kérdéskört megközelítenünk. Egyesült Királyságbeli képviselőként természetesen ugye mi nem vagyunk része az euróövezetnek, ennek ellenére azonban szeretném leszögezni, hogy mennyire fontos az Egyesült Királyság számára, hogy noha nem vezettük be az eurót, azért mi is használjuk. Éppen ezért rendkívül fontos együttműködünk majd a kollégákkal, hogy kidolgozzuk ezt a jelentést. Hár úr az Oláftól kifejtette, ismertette velünk az új elemeket. Azt hiszem, hogy mindannyian örülnénk az egyszerűsítésnek, annak, hogyha a hatékonyság is javulna. Ezek azt hiszem, hogy nagyon dicséretes célok, és ugye örülünk annak, hogy a tanács ismertetett a legújabb fejleményekről, ezért is hálás vagyok. És várom a kollégák véleményét, és örülök már most az együttműködésnek. Rendben. Most pedig Kolja úr fogja a második jelentést ismertetni. Köszönöm, elnök úr. Tudja, hogy Diaz de Mera kollégánk Washingtonban van, úgyhogy nem lehet itt velünk és arra kért, hogy képviseljem őt, helyettesítsem, aminek nagy megelégedéssel eleget teszek először is. Szeretnék McIntyre kollégánknak köszönetet mondani. Diaz de Mera úr lesz ugye az árnyék jelentéstevő, és ahogyan azt a kollégánk már megjegyezte, a két jelentés egyértelműen összefügg. Az egyiknek nincs értelme a másik nélkül. Diaz de Mera úr örvend azon javaslatoknak, amelyeket a bizottság előterjesztett. Úgy gondolja, hogy a bizottság kezdeményezése arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálja és javítsa azon intézkedéseket, amelyek a Periklész programban szerepelnek, illetve az, hogy kiterjeszte ezt más tagállamokra, ez mindenképpen pozitív. Gondol itt arra, hogy a rendőrség bevonása, az ügy, ügyvédek, a bíróságok bevonása nagyon örvendetes. Ezen rendeletek eleget tesznek majd annak, hogy nagyobb jogbiztonságot teremtsünk, és biztosabb legyen a, biztonságosabb legyen az euró az európai térség bármely részén, és az, e- a, az Európai Unión kívül is a hamisításokkal szemben. Nyolc jelentésben vett részre, részt kollégám, illetve a különböző értékelésekben, és ebből egyértelműen kiderült, hogy a Periklész program mennyire sikeres ugyanis ennek köszönhetően az euró lett a világon a legkevésbé hamisítottabb pénznem. Vannak persze kihívások, ugyanis új fenyegetések jelentek meg. Az Európai Unió bővítése és ennek következményeképpen valószínűleg az euró övezet bővítése is szükségessé teszi azt, hogy ezt a programot kiigazítsuk. Diaz de Mera úr megelégedéssel fogadja azon javaslatokat, amelyek minden kétséget kizárólag majd lehetővé teszik, hogy a megelőzés hatékonyabb legyen, és az euró hamisítás elleni küzdelem is, és így javíthatjuk és kiegészíthetjük azon intézkedéseket, amelyeket az euróvezeti tagállamok hajtanak végre. Köszönöm. Pedig Papadopoulou asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Elnök úr, én vagyok az árnyék jelentéstevő a szocialista frakció részéről. Én úgy gondolom, hogy mind a két jelentés nagyon fontos, ugyanis feléphetünk az euró hamisítása ellen azokban az országokban, ahol az eurót használják, de más országokra is érvényes ez természetesen. Látom az adatokat, és azt látom, hogy itt elsősorban a pénzhamisítás a kisebb, mondjuk 20 eurós jegyek terén van elterjedve. Tehát szükséges olyan mechanizmusokat kialakítani, amelyekkel harcolni lehet a pénzhamisítás ellen. Azt hiszem, hogy fontos a szakmai képzés is ezen a területen, mert az euró vel kapcsolatos bűncselekmények is növekednek. Fontos a nemzetközi együttműködést biztosítani a pénzhamisítás ellen. a biztos úr, aki foglalkozik többek között ezzel a témával és azt mondta, hogy a csalás az Európai Unión belül nagyon jelentős bűncselekményt jelent, és mindenkinek fel kell lépnie a pénzhamisítás ellen, ugyanis a mi pénzünkről van szó, különösen a gazdasági válsághelyzetben mindenkinek oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok, hogy a polgárokat ne érje jogsértés. Megint csak arra van szükség, hogy az európai aspektust emeljük ki ebben a témában is. Természetesen itt nem a tagállamok hatásköréről van szó, ugyanis itt az analógia elvét alkalmazzuk. A 13-as cikk különösen fontos, mert preventív intézkedésekről szól, a pénzhamisítás, a csalás ellen szankciókat kell kialakítani. A szankciók nagyon fontosak, csak úgy, mint az, hogy könnyítsük meg a különböző programokhoz való hozzáférést a tagállami hatóságok részére. Nagyon fontosak az átlátható eredmények a Periglész 2020-as programjával kapcsolatosan. Fontos a jól képzett személyek fellépte annak érdekében, hogy fellépjenek a pénzhamisítás ellen. Hogyha megengedik, akkor a bizottságnak tennék fel egy kérdést. A programok finanszírozásában például az információs programot is bevették? Hogyan informálják például az utca emberét, hogy tudja mi egyáltalán az, hogy pénzhamisítás? Köszönöm. Más, más felszólalás. Nem látom a kezeket. Van, van. Akkor a jelentéstevők részéről esetleg van-e valami kiegészítés, vagy pedig ez most megfelelő volt? Igen, jó, akkor rendben van. Ez egy első eszmecsere volt a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők között. Papadopoulos asszonyt is hallották. Köszönetet mondunk a bizottság eh, képviselőinek, és eh, egyre, eh, most így végre már az is megtörténik, hogy úgy tűnik, hogy korábban fejezzük be, nevezetesen itt a 20-as napirendi ponttal kapcsolatosan a benfentes kereskedelmi és a piacmanipulálásra alkalmazott büntetőjogi szakciókról. Itt a bizottság képviselőjének is fel kellene szólania, de nincs még itt, úgyhogy megint felfüggesztjük fél órára, és elnézést kérek, a munkánkat felfüggesztjük. Persze, igen, ez azok számára, akik itt az utóbbi napokban túlélték ezt a ö, munkát, beleértve jó magamat is, tehát az ők számára ez nem egy jó hír, de tehát akkor fél óra felfüggesztjük a munkát, és 18 órakor, 6 órakor folytatjuk, és ez lesz az utolsó pontja a délutáni ülésünknek. Is that it?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 Yes, final point. Final. Elérkeztünk az utolsó napirendi pontunkhoz, ezen a hosszú napon. Vitassuk meg most a benfentes kereskedelemre és a piac manipulálására alkalmazandó büntetőjogi szankciókat. The European Commission. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ismertet egy csomagot, piaci visszaélésekkel kapcsolatban. Ez egy büntető jogi szankciókra vonatkozó javaslat. Ezt az ismertetőt fogjuk tehát meghallgatni, úgyhogy át is adnám a szót a bizottság képviselőjének, és ezt követően vitázunk majd. Köszönöm szépen elnök úr, hogy lehetőséget nyújtanak számunkra arra, hogy röviden ismertessük ezt a javaslatot. Két eh, hosszú munkanap eh, után elérkeztünk a napirend végére, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe fogom venni az ismertetőm során. Nagyon időszerű ez a vita, hiszen a Lisszaboni szerződés eh, két éve lépett hatályba, és kezdjük most látni ennek a munkának az első eredményeit. Az előttünk levő javaslat igazából a büntetőjogi szakpolitikánk fejlődésének az eredménye, ez szerepelt már abban a közleményünkben is, amelyet korábban megvitattunk már itt ebben a bizottságban. Ezzel a javaslattal első alkalommal alkalmazzuk azon elveket, amelyeket a büntetőjogi közleményünk tartalmaz. A célunk az, hogy jogi koherenciát biztosítsunk a piaci visszaélésekkel eh, kapcsolatos eh, területen, büntetőjogi területen, és ez a legelső alkalom, hogy a Lisszaboni szerződésből indulunk ki hogy büntetőjogi eh, szankciókat eh, szorgalmazzunk az európai szakpolitikák hatékony átültetése eh, érdekében a 183-as cikk értelmében. A javaslatunk egy szélesebb körű csomag része, ennek egy nagyobb szabályozás a része a benfentes kereskedelemre vonatkozóan, és most büntetőgi szankciókról van szó. A célunk az, hogy az anyagi jogi szabályokat megerősítsük, az adminisztratív és büntetőjogi szankciókat. Úgy döntöttünk a hatás értékelés alapján, hogy a piaci visszaéléseket egy büntetőjogi eszközzel szabályozzuk. Természetesen szigorúan tartjuk magunkat azon elvekhez, amelyeket a közleményünkben lefektettünk. Ez a büntetőjogi doktrinánk része, a büntetőjogi elveket követjük. Itt a súlyos jogsértésekre vonatkozik ez. A 83-as cikk alapján ezen szabályok arányosak kell, hogy legyenek, ez is egy szigorú követelmény, és ezt is figyelembe vesszük, amikor uniós szinten lépünk fel. Hogy miért javasolunk olyan szabályokat, amelyek Európa szerte érvényesek, amikor a különböző jogsértéseket definiáljuk. Nos, dióhéjban annyit mondhatok, hogy a piaci integritásról van szó, és az emberek bizalmát szeretnénk felépíteni a piacok iránt. A jelenlegi körülmények között a pénzügyi piacokon bizalmat kell teremteni, és hatékony eszközöket akarunk, hogy elrettentsünk bárkit a bűnözéstől, a bűnelkövetéstől. A piaci, a pénzügyi piacokon ugye gyakran előfordul az információ kiszivárogtatása, vagy híresztelések terjesztése egy adott pénzügyi eszközzel kapcsolatban elemzést, hatásértékelést végeztünk, és úgy gondoltuk, hogy a büntetőjogi szankciók egy alapvető eszközként szolgálhatnak, hogy a súlyos piaci visszaélésekkel szemben fellépjünk, ez elrettentő erővel rendelkezhet, és ez létfontosságú ahhoz, hogy biztosítsuk a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szabályozások hatékony alkalmazását. Egy milyen szántó elemzést végeztünk a jelentkező a létező szankciókról a tagállamokban, és elég összetett kép kerekedett ki ezen elemzés végén. Számos tagállamban vannak büntetőjogi szankciók a nemzeti jogszabályokban, valamilyen fajta piaci visszaélésekkel kapcsolatos jogsértéseknél, de nem mindenhol büntetik a piaci manipulációt, illetve a benfentes kereskedelmet. hogy milyen fajta benfentes kereskedelem vonatkozik a büntetőjogi törvénykönyv hatájába, ez tagállamonként eltérő. Tehát a helyzet rendkívül különböző EU szerte. És miután a piaci visszaéléseket határolkon át nyúlva is végre lehet hajtani, ez a belső piac érdekeit is alááshatja. Az elemzésünkből kiderült, hogy a legegyértelműbb probléma abban rejlik, hogy nem minden tagállam bünteti a piaci manipulálást és a benfentes kereskedelmet, illetve a definíciók jelentősen eltérnek tagállamonként, ami azt eredményezi, hogy töredezett a kép. Úgyhogy arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezen problémákat orvosoljuk, megállapodtunk közös fogalom meghatározásokban, a benfentes kereskedelem és a piaci manipulálás definíciójában, is hatékony, arányos és elrettentő szankciókat szorgalmazunk. Természetesen ugye az arányosság elvét nagyon szigorúan alkalmaztuk, és éppen ezért nem javasoltunk többet annál, mint amit alapvetőnek tartunk ahhoz, hogy hatékonyan átültethető legyen, alkalmazható legyen ez a politika. Minimális szankciók szerintünk elrettentő erőt gyakorolnak majd, elrettentő hatást váltanak ki, és biztosíthatják a politikánk hatékony alkalmazását. Ebben a javaslatban gyakorlatilag a szankciókat, a szankciók szintjét közelítettük egymáshoz. Ezek mindenképpen arányosak, és elrettentő hatásúak kell, hogy legyenek. Ez a nyelvezet már korábban is alkalmazásra került. Ami azonban újdonság ebben a szabályozásban, az az, hogy van egy felülvizsgálati záradék. Így a bizottságnak tájékoztatást kell adnia a parlamentnek és a tanácsnak négy év elteltével arról, hogy az irányelv alkalmazása milyen. És felül kell vizsgálni ezt, meg kell vizsgálnia azt a tanácsnak, hogy közös szabályokra szükség van-e a különböző szankciókról. Úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés kielégítő ahhoz, hogy megbirkozzunk a különböző problémákkal, és biztosítsuk a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szabályozás hatékony alkalmazását. A javaslat elég rövid, és minden bizonyal ismerősen csengenek majd a különböző rendelkezések, például a jogi személyek felelősségére vonatkozó kitétel, vagy például a különböző kísérletek, amelyek a piac manipulálására irányulnak. Az esetleges elkövetőket megpróbáljuk elrettenteni, és meggyőzni őket arról, hogy komolyan vesszük a piaci visszaélésekkel kapcsolatos fellépésünket. Ezt az üzenetet várják el tőlünk a polgárok is. Így tudjuk talán a piac iránt a bizalmat visszaállítani. Ez az első, java, első alkalom, hogy a 83-as cikk értelmében egy ilyen eszközt dolgozunk ki, és várjuk a parlamenttel való együttműködést, a LIBE bizottsággal különös tekintettel, annak érdekében, hogy ezt előre vigyük, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, Boszkurt asszony következik. Ő a jelentéstevője. Ah, voorzitter. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a bizottságnak köszönetet mondani a bevezetőért a jelentéshez. Egyetértek önökkel, Kucsán asszony, hogy végtelenül fontos visszaállítani a bizalmat a pénzügyi piacokban. A pénzügyi piacokon, és természetesen a piaci manipulálást, manipulációt is figyelembe kell venni. Mivel ezek a problémák határokon átnyúlóan jelentkeznek, határokon átnyúló fellépésre van szükség. Úgy gondolom, hogy nincs, nem lehetséges az, hogy egyes tagállamokban csak korlátozott szankciókkal sújtják a, az elkövetőket. Lenne néhány kérdésem a bizottsághoz. Ugye azt mondják, hogy ami új, az a felülvizsgálati záradék. A bizottság megállapította azt, hogy négy év múlva felül kell vizsgálni a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy négy év az nagyon hosszú idő. Talán elmagyarázná, hogy miért hozták ezt a döntést, miért négy évről van szó. Miért döntött így a bizottság? Aztán egy másik kérdésem is lenne, amely a hármas és a négyes cikkel kapcsolatos. A kérdésem a következő. Elsősorban a hármas cikk, de a négyes cikk tartalmával kapcsolatosan is. Ön, önök úgy gondolják, hogy mindaz, ami itt le van írva, elégséges, és nem lehetne esetleg még világosabbá tenni a helyzetet? Aztán az ötös cikkel kapcsolatosan Ugye itt a megfogalmazás a piac manipulálásával kapcsolatosan esetleg példákat is ö, tudna mondani, az inciting szót itt hogyan is értelmezik, értelmezik. Tehát a rá manipulálása való rávétel. Aztán a szankciók. Hogyan lehet a megfelelő szankciókat biztosítani? Tehát nagyon sok más kérdés is felmerül, de majd egy másik alkalommal fogom ezeket felvetni kérdések, specifikus kérdések, amelyek válaszra várnak a bizottság. Um, uh, Köszönöm. Valóban Önök jól látják, hogy mik a nehézségek ebben a dosszéban. Négy év a felülvizsgálatra. Nos, valójában ez azért van, mert a tagállamoknak 24 hónapjuk, két évük van a jogszabály átültetésére, tehát két évbe telik, amíg a tagállamok eh, átültetik ezt a jogszabályt nemzeti jogba, és erről értesítik a tanácsot. Ezt követően pedig meg kell néznünk az eredményt, hogy a nemzeti jogszabályok hogy néznek ki, ezeket elemezni kell, illetve ezeket hogyan eh, alkalmazzák, ezeknek hogyan szereznek érvényt, hogy működnek-e ezek a rendelkezések. Tehát amikor elvégeztük ennek az elemzését, a szankcionálás például elérje a célt, a vár célt, akkor érdemes csak elgondolkozni azon, hogy fontos a mélyszintű szankciókat vezessünk be. Ez ráadásul a büntetőjog egy új területe. Ha úgy döntenénk, hogy a szankciók szintjénről döntenünk kell, akkor alapvetően alaposan körbe kellene járnunk ezt a területet, mivel mondom, a büntetőjog egy új területéről van szó. A tagállamokat összehasonlító elemzésre lenne szükség, a szankciók szintje, illetve hogy a szankciók melyik szintje milyen mértékben éri el a kívánt célt. E, ezt kellene elemeznünk. A felbújtásról szólva az ötös cikkben, nos, ezek olyan rendelkezések, amelyek már korábban használtak büntetőjogi megközelítésünkben. Szerintem ezen a ponton túlságosan korai lenne arról beszélni, hogy az ember a felbújtást hogyan definiálja, főként mivel a javaslat nem került elfogadásra. A hármas cikkben és négyes cikkben a fogalom meghatározásokkal megpróbáltunk minél pontosabban fogalmazni büntetőjogi célból. Ugyanakkor a rendeletről a tárgyalások, amelyben szintén vannak fogalmak, definíciók, erről a tárgyalások a parlamentben és a tanácsban jelenleg folynak, így követnünk kell ezen viták menetét, és ezek tükrében kell majd a saját definícióinkat ebben a tervezetben kiigazítani, hogy a felbújtás pontosan mit jelent. Ez egyébként a nemzeti bírák feladata, hogy további részletekben definiálják a felbújtás fogalmát. Részletekben nem mennék, de felmerült a kettős szankción kérdése is a piaci visszaélésre vonatkozó rendelet administratív szankciókat tartalmaz, mi pedig csak büntető jogi szankciókkal foglalkozunk. A két rendszer, akár csak más rendszerekben e, szorosan összefügghetnek e, tagállamokban. E, van, ahol mindenütt más a rendszer, van, ahol csak büntetőjogi, van, csak administratív, van, ahol mind a kettő sajátos kombinációja. A kettős szankció veszély nem áll fenn, hiszen a büntető jogi alapelvek Idem alapján például a nemzeti bíró az egyedi értékelés alapján döntheti el, hogy hogyan kerülheti el a kettős büntetés, kettős szankció elvét. Ráadásul javaslatunk tartalmaz egy olyan kritériumot, amely alapján meghatározhatjuk, hogy mikor van valami egy határértéken túl, és a büntetőjogi megítélés alá esik, hiszen a szándékos ságról szól a javaslat. A szándékosság visz minket a büntetőjog területére, ez pedig megint csak a Nemzeti Bíróság dolga, hogy a szándékosságot megítélje, és ez alapján elkerülje a kettős szankcionálást. Köszönöm. Thank you. How about that? Köszönjük. Boszkurt asszony, maradt-e még önben megválaszolatlan kérdés? Úgy látom, hogy nem. Igen, akkor tovább nem kell vallatni, faggatni a bizottság képviselőjét. Azt hiszem, hogy egyelőre elég is ennyi. Ez egy fontos, bonyolult kérdés. amelyet megfelelő eljárásrendben kell vizsgálni, más szakbizottságokat is be kell vonni ebben, de hát még csak most indult a folyamat a bizottság eh, prezentációjával és az első eszmecserével, úgyhogy szerintem egyelőre elég is ennyi, hogyha több mondani valója senkinek sincsen, akkor két nap alatt 15 órányi libe Sosem elég, de már elég. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.